Buongiorno kollége, e colleghi! Jó napot kívánok, kedves kollégák! Mindenkit arra kérek, hogy foglaljon helyet, így aztán elkezdhetnénk a szavazást. L'ordine del giorno reca la votazione. A napirend szerint a Gönc Inga jelentésről szavaznánk. Foglalkoztatás és társadalmi integrációs célú európai mikrofinanszírási eszköz ennek a címe, azaz Progress. Ezt szeretném elmondani azt, hogy a 35-től 44-es módosításokat visszavonták. Megkezdjük tehát a szavazást. Egyes blokkról szavazunk, kompromisszumos blokkról. Mellette. Ellene tartózkodók, egyes kompromisszumos blokkot elfogadtuk. Pongo in votazione. 11-es módosításról szavazunk, név szerint. Megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. ...533-an szavaztak, 67-en mellette, 453 ellen szavazott. A 11-es módosítást tehát nem fogadtuk el külön szavazást, részenkénti szavazást kértek a 13-as módosítással kapcsolatban, de ezt visszavonták. Tessék, kedves kolléga! Elnök úr, nem működik a szavazógépem. Mellette szavaztam az, e- az imént, de a gép nem működik, mint említettem. Elnök, azonnal küldünk egy szakembert, egy technikust, és természetesen feljegyezzük az ön által megjelölteket. Most jön a 14-es módosítás név szerinti szavazásra szavazunk erről. Megnyitom a szavazást. tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 566-an szavaztak, 94-en mellette, 351-en ellene, tehát nem fogadtuk el ezt a módosítást. 51-es módosítás következik. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 570-en szavaztak, 488-an mellette, 80 en ellene. Ezzel az 51-es módosítást elfogadtuk. Egyes és 45-ös módosítások okafogyottá válnak. 15-ös, 46-os módosítás következik, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 578-an szavaztak, 73-an mellette, 491-en ellene. A 15-ös, 46-os módosítást tehát elutasítottuk. Következik a 65-ös módosítás. Tessék, megmutom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Presenti 580. 587-en szavaztak, 492-en mellette, 81-en ellene. A 65-ös módosítást elfogadtuk. Következik a 67-es, 68-as módosítás. Együtt szavazunk ezekről. Favore. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk ezeket a módosításokat. 18-as, 50-es módosítás következik, ezek azonosak. Név szerint szavazzunk ezekről, megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 594-en szavaztak, 70-en mellette, 522-en ellenem. Elutasítottuk ezt, ezeket a módosításokat. 69-es módosítás következik mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk ezt a módosítást. Következik a 21-es és a 47-es módosítás, ezek ugyan azonosak. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 596-an szavaztak, 89-en mellette, ellene 372-en. Ezeket a módosításokat tehát elutasítottuk. Következik a 48-as módosítás szintén név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 602-en szavaztak, 72-en mellette, 518-an ellene. Elutasítottuk ezt a módosítást. Következik a 49-es módosítás, szintén népszerinti szavazás géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 605-en szavaztak, 86-an mellette, 518-an ellenem. A 49-es módosítást elutasítottuk. Következik a 82-es módosítás mellette. Ellene. Ki Elfogadtuk ezt a módosítást. 54-es módosítás mellette. Ellene Tartózkodok. Elfogadtuk ezt. Így aztán a 4-es módosítás okafogyottá vált. Ötös módosítás, név szerinti szavazás. Következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 609-en szavaztak, 90-en mellette, 383-an ellenem. A módosítást elutasítottuk. Következik az 56-os módosítás, név szerint szavazunk szintén. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 680 szavaztak, 516-an mellette, 66-an ellene. Elfogadtuk tehát ezt a módosítást. 81-es módosítás. Ezt visszavonták. Szavazzunk az 55-ös módosításról most mellette, ellene, ki elfogadtuk ezt a módosítást. Most pedig a bizottsági javaslatot, annak módosított formájában szavaz, erről szavazunk, mellette, ellene, ki elfogadtuk ezt a javaslatot. Most pedig szavazzunk a jogalkotási állásfoglalás tervezetről. Név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 602-en szavaztak, 516-an mellette, 82-en ellene. Elfogadtuk tehát ezt. Köszönöm szépen, és gratulálunk Gönc asszonynak. Ora passiamo alle dichiarazioni di voto. Most pedig következik a szavazatok magyarázata. Do la parola all'onorevole Aldi Patricello-nak adom meg a szót, egy perc.